napirendi pontot, a tanács és a bizottság nyilatkozatai veszélyben az Erasmus. Először a tanács képviseletében Mávro Jannis miniszter úrnak adom meg a szót. Υπουργέ, το μικρόφωνο, αν έχετε την καλοσύνη. Kérem, μου κάποιο a mikrofon. Okay ms president of the uh, cult committee doris pack honourable members commissioner tisztelt uh, kulturális bizottsági elnök asszony tisztelt uh, képviselők hölgyeim és uraim! a tanács teljes mértékben egyetért azzal hogy európa gazdasági jövője attól függ hogy megvan e az igazán szakképzett és művelt képzett európai munkavállaló európai fiatalság. Az Erasmus az oktatás politika területén az egyik legsikeresebb, hanem a legsikeresebb európai program. Az élethosszig tartó tanulás finanszírozása 2010 és 2010-11-ben, illetve az utána követ, ezt következendő években nem lesz gond a finanszírozással. 2012-ben a tanács elemezte a bizottság javaslatát a hatos számú pót költségvetésben, és amint tudjuk, el is fogjuk fogadni az ezzel kapcsolatos bizottsági javaslatot. Ami a 2014-es javaslatot illeti, közösen fogunk dönteni az Európai Parlamenten a jelenleg is folyó költségvetési tárgyalások során. Meggyőződésem, hogy a két költségvetési hatóság még november során meg tud egyezni a 2013-as költségvetésben, ahogy ezt a szerződés is előírja. Az élethosszig tartó tanulás programja, és így az Erasmus is a 2014-2020-as pénzügyi tervezési időszakban be, is beletartoznak, és ezzel kapcsolatban még folyik a tárgyalás. Az Európai Parlament is tárgyaló partner. Az elnökség mindent megtesz azért, hogy haladjanak a tárgyalások ezen programmal kapcsolatban. Ugyanakkor ennél többet most nem mondhatok. Meg kell várnunk a tárgyalások eredményét, végeredményét. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, miniszter úr. Megadom a szót biztos úrnak, tessék Lewandowski. Madam President. On... Elnök asszony, tisztelt képviselők, miniszter úr, igen, voltak spekulációk a közelmúltban, és kérdőjelek az Erasmus jövőjével kapcsolatban. A médiában is olvashattunk spekulációkat, volt bizonytalanság. Éppen ezért üdvözli a bizottság ezt a lehetőséget arra, hogy tisztázzuk az ügyet. Kötelességem azonban saját környezetében kezelni, tehát az összköltségvetési környezetben kezelni az Erasmus problémáját. Az Erasmus csak egy kis szelete, noha látható, látványos szelete a 2012-es problémáknak. Ez annak a következménye, hogy alul van finanszírozva a költségvetésünk, leginkább a szociális alap, a regionális alap, a vidékfejlesztés, de a külső kötelezettségeink is alul vannak finanszírozva, amelyek fontosak az Európai Unió hitelessége szempontjából. Ezért is nyújtottuk be a legújabb költségvetési módosító kérelmünket, amely komoly pénzeket mozgat meg például vidékfejlesztésre, külső kötelezettségekre, illetve az 1A fejezetre, amely a versenyképességet és bele, foglalja magába beleértve a kutatási programokat, az élethossziglani programokat, és az Erasmus pedig az élethossziglani programok alá tartozik, csak úgy, mint a szakmai eh, képzések, illetve a felnőtt képzés a legérzékenyebb része, nyilván ennek a kérdésnek a leglátványosabb az Erasmus nevű diákmobilitási program. Több mint 6 millió euróról van szó kutatások tekintetében. Az élethossziglani tanulásra vonatkozó költségvetési tervünk 180 millió euróra rúg, az, ezen belül az Erasmus 90 millió euró, tehát nagyjából a fele. Az önök kötelezett, elköteleződése a hallgatói mobilitás irányában nagyon fontos. Mert valójában itt a program jövőjéről is szó van, illetve a 2014-es, 2020-as hosszú távú finanszírozásról. Márpedig mi, önök is, komoly jelentőséget tulajdonítunk ennek. A napirendünk elején szerepel a képzés, oktatás, segíteni a fiatalokat azon készségek megszerzésében, amelyek révén aztán majd érvényesülni tudnak a munkaerőpiacon. És erről szól az Erasmus is, és akkor most én az 2012-es, 2013-as Erasmus programról kezdenék el beszélni. Először a parlament volt az, Először a parlament volt az, amely megkongatta a vészharangokat. És hát a brutális igazság az az, hogy az európai költségvetésben rendelkezésre álló, erre rendelkezésre álló pénzek 99%-át már kifizettük a nemzeti ügynökségeknek. Ugyanakkor itt nem csak az Európai Unió nemzeti ügynökségeiről van szó, hanem összesen 33 ország vesz részt ebben a programban Izland, Liechtenstein, Török, Törökország, Svájc, Horvátország és Norvégia. 99%-át a 2012-re programozott összegeknek már kifizettük a nemzeti ügynökségeknek, 33 nemzeti ügynökségnek. Ezen kívül esedékes követelések vannak még 160 millió értékben, 2012-re még várható ilyen. E, könnyebb lenne felsorolni azokat az országokat, amelyek nem kérnek pénzt, Portugália, Ciprus, Bulgária és Románia. A többiek, a többi tagállamunk az további pénzeket kér, tehát ezért is fontos ez a költségvetés módosítás, amelyet benyújtottunk. Tehát 180 millió áll rendelkezésre az összes oktatási programra, és kb. 90 millió volt az Erasmusra. Mavro Jannis úrnak igaza van, <laughs> oda kell figyelnünk ezekre a programokra. Már most sok pénzt fizettünk ki a nemzeti intézményeknek, de hogyha nem kapunk további pénzeket, akkor kumulálódni fognak a problémák 2013-ban, mert az egyetemek nem lesznek képesek eh, kielégíteni a hallgatói igényeket, és csökkenni fog a hallgatói mobilitás 2013-ban. Ezért is kérem önöktől, hogy segítsenek bennünket, és ez egy eh, kérés az elnökség felé is, tehát növeljük meg a rendelkezésre álló összegeket 2012-re, hogy ne mínusszal vágjunk 2013-nak. Együtt sikerülni fog. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, biztos úr, Lewandowski úr. Most a frakciók szónokai következnek. Először Doris Pak asszony a néppárt nevében kap szót. Elnök asszony, biztos úr, tanács elnök úr. Körültekintően hallottam, hallgattam a szavait, ám felmerül a kérdést, miért vagyunk itt? Ez a szegénységi bizonyítványa a, a kormányoknak, nem a parlament vagy a bizottság szegénységi bizonyítványa, hanem a tagállami kormányoké. Miről van szó? A, nem arról van szó, hogy a bizottság nem végezte a munkáját, és nem biztosított forrásokat egy célokra. Pusztán arról van szó, hogy a nemzetállamok politikája saját kötelezettségeit nem tartja be. A fiatalokkal szembeni vállásait nem tartja a kormány. Amit a szülők, a gazdaság, a társadalom és a politika minden vasárnap elmondja, mennyire fontos az oktatás, és külföldön mennyire jól mennek a dolgok. A bolonyai folyamat kapcsán túlzottan megnehezítette a tanulók életét a legtöbb tagállami kormány szükség nélkül. És az Erasmus program hitelességét is alássák, és ezáltal egész európai oktatáspolitikát gyengítik. A fiatalok számára az Erasmusszal Erasmus nélkül is már, Erasmus együtt is már pénzügyi kötéltánc az oktatás végigcsinálása ijesztő jeleket látunk a számadatokban. Nagyon sok diák közvetlenül rászorul az Erasmus támogatására, az elvégezett tanulmányait. Az oktatási miniszterek jól tudják ezt, és azt is, hogy a 2020-as cél eléréséhez, azaz ahhoz, hogy a mobilitás elősegítsük, ehhez szükség van további lépésekre. Ám hogy érjük ezt el, hogyha még az 5%-os Erasmus ö, ö, diák hányat sem tud külföldön tanulni? Ez a háztartást kell rendbe tenni, a tanács ö, részéről nem a, a tanulók hátán kell megoldani a problémákat, hiszen az önök gyermekének jövőjéről van szó. Köszönöm, Pakasszony, Szvóda úr a szó. Köszönöm szépen. Én Bécsben tan folytattam tanulmányomat annak idején, nem volt Erasmus lehetőség akkoriban még, és nagyon sajnálom, hogy nem volt alkalmam külföldön tanulni. Ma nagyon sok fiatalnak megvan a lehetősége Európában, még mindig megvan a lehetősége, de ezt is veszélyeztetik sok fiatal életében. Európában gyakran beszélünk arról, hogy a kiválóság, a magas oktatási minőség mennyire fontos, a külföldi nyelvek oktatása, tanulása, és ekközben az Erasmus programot fenyegeti veszély. Az európai veszélyek, vezetők mindig arról beszélnek, mennyire fontos az európai mobilitás. Nem lehet egy helyen élve, dolgozva leélni egy életet már. Egyes miközben egyes tagállamok ekközben alássák a mobilitás eszközeit. Sokat beszélünk arról, hogy európai identitást kéne létrehozni a nemzeti és regionális identitások mellett, Miközben ezt mondják egyes vezetőink, ekközben a másik kezükkel elvonják az európai identitás eszközeit, kiépítessenek eszközeit. Érdekes azt is látni, hogy azok a tagállamok, ahova a legtöbb diák ki akar utazni az Erasmus program révén, ezek akarják csökkenteni a költségvetését a programnak. Ez abszolút nem elfogadható. Teljesen egyetértek azzal, amit a bizottság mondott, és köszönöm a biztos úr kötelezettségvállalását, meg Mavroyanis úr szavait, Mavrinus úr, nagy, nagyon, nagyon udvarias, finom ember, ám néha szerintem keményebb kéne legyen a kormányokban ülő kollégájával szemben. Mert elfogadhatatlan lépés az, hogy az európai egyesítés egyik zászlóshajóját, az európai identitás, a közösség szimbolikus zászlóshajóját lékelik meg azzal, hogyha ezt a programot ellehetetlenítik. Ez abszolút elfogadhatatlan, különösen akkor, azon az, abban az időben, mikor az euroszkepticizmus egyre növekszik, éppen azok az európai fiatalok, akik európai identitáson akarnak dolgozni, nekik mondjuk, hogy bocs, nincs pénz erre. Úgyhogy néha szerintem Avranis úr keményebben kell fellépjen kollégáival szemben. Az Európai Parlament egységes véleménye az, hogy az Erasmusra szükség van, és kell forrás ahhoz, hogy a fiatalok Európa érdekében tudjanak tanulni, és nem a nemzeti ambíciók a legfontosabbak ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Lökengard, az a, a kollega az Alder képviseletében kap szót. Köszönöm, eh, elnök asszony, és köszönöm eh, mindenkinek, eh, aki foglalkozik ezzel a kérdéssel. Kifizetetlen számlák vannak, én egy olyan országból származom, ahol kiszokás fizetni a számlákat. Nem is értem ezt a vitát arról, hogy alul költségve, alul finanszírozzák, ezt mondta biztos úr, alul finanszírozzák ezt a programot. A polgárok nem fogják ezt megérteni nem fogják ennek a logikáját megérteni. Egyszerűen az a helyzet, hogy a számlákat fizetni kell kell, hogy legyen rá pénz, a kötelezettségvállalásokat be kell tartani, ezen múlik a hitelességünk, nyilván a tagállamok felelőssége ez elsősorban. Itt nem csak a hallgatókról van szó, a hallgatók számítottak ezekre a támogatásokra, amelyet úgymond csökkenteni akarnak. Ezek nem absztrakt dolgok, ezek valós helyzetek, amelyekkel szembesülnek a fiatalok nap mint nap. Ez egy olyan program, amely a legkonkrétabbak közé tartozik, a legnépszerűbbé tartozik. Nem szabad, hogy fogjává essen, túsza legyen a jelenlegi helyzetnek nem szabad azt sem megengedni, hogy a fiatalokat ejtsük túlszul más problémák megoldása miatt. Ez egy olyan projekt, amely átfogó, népszerű, egyszerűen egy jó dolog az Európai Unió szempontjából. Meg kell értenünk tehát, hogy miről szól ez a program, mik a, mi, mi, mi a tét, mi forog kockán, nem eurókban és centekben kell ezt mérni. Az én tanácsom a tanács számára az, hogy harcoljon ezért a programért, hogy kapjon megfelelő forrásokat. Köszönöm szépen, Trüppel asszonyi a szó a zöld frakció képviseletében. Elnök asszony, tanács elnök úr, Lewandowski biztos úr, igen, sajnos helyén való az állítás, helytálló az állítás, hogy ma szükség van arra, hogy megkongassuk a vészharangokat. Egy elképesztő, rettenetes helyzet állt elő az Erasmus programmal kapcsolatban az, hogy a diákok nem kapják meg az ösztöndíjukat, amit jóváírtak nekik. Abszolút ellentmond azoknak a céloknak mindez, és itt most a ciprusi eh, elnökség képviselőhez fordulok, azok azon céloknak mond ellen, amelyet a tanács a parlamenttel együtt döntött el, hogy többet teszünk az Erasmusért, többet teszünk a diákok mobilitásáért, többet teszünk az oktatásért általában, az, ifj, az ifjúság oktatásáért. Hogyan lehet ilyen rövidlátó, felelőtlen módon eljárni? Hogyan lehet az egyik legsikeresebb programot, amely az Európai Unióban valaha is elindult, az Erasmus programot, el, megfojtani? Pakasszony helyes, helyén valóan mondotta, hogy már most is 99% lesz októberben a végrehajtás mértéke. Mit akarunk még? Lehet például a, a, a dohány szubvekciók révén megtakarítani, meg más helyeken, ám nem egy olyan programban, amely mindenki számára előnyt hoz. Szerződés szektek azzal, hogy azt mondják, nem teljesítik a vállalásokat, ez az Európai Tanács hitelességét ássa alá, és sajnos ezzel az egész Európai Unió intézményrendszerének hitelességét. Ez bizony nagyon súlyos politikai hiba. Ám nem csak a, az Erasmus vezérprogram került nyomás alá, veszélybe, hanem az Európai Szociális Alapban sincs már pénz. Tudják, mit kockáztatnak azzal, hogyha például a, a, a, a hosszú távú munkanélküliek oktatási programjait lehetetlenítik? Ez abszolút kontraproduktív, amit a csúcsokon bejelentenek folyton, hogy többet kell tenni az ifjúság munkanélküliségének ledolgozásáért, hogy a fiatalokat ö, bátorítani kell arra, hogy, hogy dolgozzanak akár külföldön is képezzék magukat. Ezzel ellentmond mindez. Hagyják abba ezt a felelőtlen politikát. Hagyjanak jóvá egy pótköltségvetést, és lépjünk fel a következő több éves pénzügyi program kialakítása érdekében, az európai oktatás számára pedig adjuk oda azokat a pénzeket, amelyeket megígértünk. Köszönöm szépen, Trüppel az, hogy Migalski kolléga következik. Tisztelt elnök asszony, biztos úr! Nem vagyunk megelégedve. Pákasszony, Szoboda úr, Lökegol úr, mind aggódnak az Erasmus sorsáért. És azt úgy vélem, hogy teljesen igazuk van. Amit ön mondott, az végül is felháborító, hiszen nagyon fontos, hogy ebbe a programba befektessünk. Trüppel asszony elmondta, hogy nagyon sokszor nem jól gazdálkodnak a pénzzel, de ha az Erasmusra költünk, az nem elfecsérelt pénz, az befektetés, beruházás. Úgy vélem, hogy a bizottság és a tanács feladata is, hogy biztosítsák a szükséges összegeket az Erasmus céljára. El kell érnünk azt, hogy ezek, hogy el kell érnünk azt, hogy ezek az, ezek az összegek rendelkezésre álljanak. A Lengyelországban tanuló franciák és németek több ösztöndíjat kapnak, mint a, azok a lengyelek, akik Franciaországban vagy Németországban tanulnak. Ez nem igazságos. Biztosítani kell az ösztöndíjakat. Nem mondhatjuk azt az európai polgároknak, hogy az Európai Unió töröl, törli az egyik legsikeresebb programját. Kérem, biztos úr, nyugtasson meg minket. Engedje meg a diákoknak, hogy más országokban tanuljanak. Köszönöm, Mayer képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elfogadhatatlan, hogy veszélybe kerül az Erasmus program, azt gondolom, hogy öngyilkos vállalkozás lenne, hogyha így járnánk el, nem lehet csak a privatizáció mellett elindul, vagy mentén elindulni. Azt gondolom, hogy a, a déli országok, akiket a legjobban sújt a válság számukra, ez elfogadhatatlan lenne. Spanyolországban mindenki mindent megtesz azért, hogy, a, hogy kiálljunk és megvédjük az ingyenes közoktatást. Nagyon fontos lenne tehát, hogy ez a veszély megszűnjön. Hogyha még az Erasmus-t is veszélybe sodorják, akkor az már tényleg fölteszi az íre a pontot, hihetetlen megszorításokat, ta, ta, meg, megszorításokat láthatunk már a nemzeti költségvetésben is. Nem fogják tudni a, a diákok, családjaik használni az Erasmus-t, hogyha neki kell kiegészíteni az ösztöndíjat az európai kohézió, az európai ö, szociális kohézió is veszélybe kerül, hogyha az Erasmus veszélyben van. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy az oktatási közösségben a feltételek nem egyenlőek Európa szerte. Köszönöm. Köszönöm. Mayer úr. Andreasen kolléga következik. Erasmus started 25 years. Az Erasmus 22 év, 25 évvel ezelőtt kezdődött, elnök úr, 3 millióan vettek részt benne azóta. 2007 és 2013 között 3 milliárd eurót költött az EU az Erasmusra. Ugyanakkor azóta a gazdaság csökkent, az ifjúsági munkanélküliség pedig immár 11,7%-os. Ez az ösztöndíj havi körülbelül 300 euró, ami elégtelen az alapvető költségek kezelésére. Eh, ehhez jönnek még az utazási költségek. Ez eh, az ösztöndíjon kívül azt jelenti, hogy egy család, amely részt vesz ebben a programban, eh, évi 5000 eurót kell, hogy saját pénzéből hozzátegyen. Hány család képes ezt finanszírozni a jelenlegi válságos időkben? Mivel a gazdasági növekedésre és a munkahelyteremtésre nem igen volt hatása az Erasmusnak, és mivel csak a gazdagok tudják megengedni maguknak az Erasmusban való részvételt, ezért el kell törölni. Vannak ennél sokkal fontosabb problémák is. akik ezt a dolgot nagyon fontosnak tartják, hogy külföldön tanuljanak, azok fizessék ki saját zsebből, nem másokkal finanszíroztassák ezt. Szószá Wagner képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Amit az Erasmusról hallunk, nagyon szomorú, súlyos hír, hiszen ez az európai polgárok képzésére, illetve intellektuális felkészültségre van hatásával. Az európai integráció alapkövéről van szó. Azt gondolom, hogy a lehető legrövidebben föl kell lépni, a szükséges pénzösszegeket mi hamarabb elő kell teremteni, hogy megoldjuk ezt a jelenlegi tragikus helyzetet, és így azt hiszem, hogy a kedélyeket is lenyugtathatjuk, vagy megnyugtathatjuk. A felelős a felelős Európai Uniós dolgozókat azt gondolom, hogy mindenképpen meg kéne kérdezni, hogy miért terjesztenek ilyen híreket. Nagyon buta, nagy butaság lenne az Erasmus ösztöndiakat veszélybe sodorni, Erasmus biztos nem örülne neki. Köszönöm. Skúria képviselő következik. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előző vita a belső piac 20 évéről szól. Azért volt erre szükség, mert az Európai Unió egyik legnagyobb eredménye a belső piac, az egységes piac. Enélkül az egész Európai Unió lényegében meg, megsemmisülne. Az Erasmusra ugyanez igaz. Nagyon sok fiataloknak, de nem csak a fiataloknak, az Erasmus képviseli vagy jelenti magát az Európai Uniót. Ez jelenti az európai egységet. Talán erőteljesebben van, e, ez, ez jobban igaz az európai, az Erasmusra, mint az egységes piacra. Az Erasmus eltér a belső piactól, hiszen a diákok ezáltal föl megismerhetik más országok kultúráját, eljuthatnak más országokba, olyanokkal érintkezhetnek, akik idegen nyelveken beszélnek, fölfedezhetik más országok hagyományait. Azt hiszem, hogy ez kiváló alkalom arra, hogy a saját hagyományainkról, a saját azonosságunkról, identitásunkról tanuljunk meg valamit. Azt hiszem, hogy ez igazi, személyes, személyes tapasztalat sokkal többet érez, mint bármilyen bürokrácia. Azt hiszem, hogy az Erasmus nélkül az egységes piac is máshogy nézne ki, más lenne a szelleme, hogyha gyengítjük az Erasmust, azzal az Európai Uniót is gyengítjük. Azt hiszem, hogy nagyon nagy szükség volt erre a vitára, hiszen az Erasmus veszélyben van, és ez nagyon nagy hiba az Európai Unió részéről. Megköszönöm a biztos úr véleményét, úgy gondolom, hogy a szükséges összegeket mi hamarabb elő kell teremteni. Európa azok vállára támaszkodik, akik ma tanulnak, és nagy bátorsággal elérhetjük azt, hogy Európa tényleg megtegye azt, amit várunk tőle. Várunk tőle. Köszönöm. Köszönöm, Skoria úr. Ne, ne vegy a lovasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nemrégiben olvashattuk az Erasmus végéről szóló újsághíreket, a diákat fenyegető veszélyről szóló híreket. Az a feladatunk, hogy biztosítsuk az Európai Parlament részéről és a többi intézmény részéről az európai polgárokat arról, hogy az Európai Unió jövőjét nem veszélyeztetjük, és a költségvetés nem folyt el egy sikeres projektet, mint amilyen az Erasmus. Nagyon sok ö, tagállam igyekszik csökkenteni az Európai Unió költségvetését. Ha azonban az Erasmus áldozatul, e, Erasmus finanszírozását garantálni szeretnénk, akkor készen kell álljunk arra, hogy forrásokat biztosítsunk az oktatásba, az újraképzésbe, átképzésbe is nem szabad, hogy az Európai Uniós intézmények hitelességét ássuk alá. Olyan megoldást kell keressünk, amely Európa az oktás és a mobilitás ügyében elfoglalt álláspontját tükrözi. Az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács együttesen kell, hogy felvállalják ezt a megoldást, biztosítva megmentve az Erasmus programot. Atu Benarab következik. Köszönöm, elnök asszony. Mint ahogy a kollégák is elmondták, az Európai Unió imázsa az Erasmus miatt eh, jó imázs. Eh, azt gondolom, hogy ez egy standard, egy európai standard, amelyet szeretnek az európai polgárok eh, ezt veszélyeztetni, ezt a vívmányt veszélyeztetni, amely jó imást okoz az Európai Uniónak, az nem helyén való elég drámai eredményekkel járna. A tanács képviselőihez fordulva mondom, hogy ön az előbb említette, hogy milyen problémákkal nézünk szembe 2012-ben, illetve a többi eh, évekre vonatkozóan. Ön azonban eh, igazi válaszokat nem adott. Az Európai Parlamentben konszenzus van a következő kérdésről. Hozzá fognak-e járulni anyagilag azokhoz a kötelezettségvállalásokhoz, amelyeket már vállaltunk. Az Erasmus vonatkozásában a finanszírozás fontos, de nem csak az Erasmus szempontjából fontos a finanszírozás, hanem a kohéziós alapokból autonóm finanszírozásra van szükség, amely lehetővé tenné, hogy immár ne a tagállamok kényének kedvének legyünk kiszolgáltatva. Köszönöm. Merci, Madame la Présidente. úr. Köszönöm, elnök asszony. Az Erasmus az Unió egyik olyan lehetősége, amely segítségével a fiatalok értékelhetik Európát. Olyan lehetőség, amely megosztottságot, együttműködést, és nem konkurenciát jelent. Ha az európai intézmények tényleg foglalkoznának az általános érdekével az állampolgároknak, akkor most nem arról beszélgetnénk, hogy jelentősen csökkentsük a költségeket, hanem föllépnénk együttesen, hogy több ösztöndíjat adjunk annak érdekében, hogy az Erasmus nem csak 3 4 százalékát érintse az Európai Uniós diákoknak, olyan diákoknak, akiknek már jelentős anyagi nehézségekkel kell szembenézniük. A jelenlegi rendszer egy olyan kölcsönrendszert tenne lehetővé, amely aztán végül is további finanszírozást biztosítana. Ha azt akarjuk, hogy Európa kilábaljon a válságból, akkor jelentősen növelni kell az oktatási szintet, óriási kutatási háttérrel, hiszen a mi felelősségünk az, hogy ne csak az Erasmus rendszert mentsük meg, hanem továbbfejlesztjük, és megfelelhetessük a jelenlegi kihívásoknak folyamatos képzést kell biztosítani az, a munkavállalóknak mindenki számára az EU-ban. Köszönöm szépen. Köszönöm, enen úr, Borgérzia úr. Az Erasmus programot meg kell védeni, meg kell védeni, mint jogot és jövő lehetőséget fiatalunk számára vannak ugyanis persze olyan intézkedések, amelyek jobbak lennének, nevezetesen a fizetések a nyugdíjak terén az úgynevezett megérinthetetlenek szintjében, szintjén az Európai Unióban. Barózó elnök úr is említette, hogy milyen intézkedéseket lehetne még bevezetni, például a munkaórák területén, hiszen a fiatalaink szeretnének dolgozni, akarnak dolgozni, úgyhogy fontos lenne, hogy intézkedjünk ennek segítségével. Aztán ott van a regionalizálás a szubszidiaritás alapján lehetne intézkedni. Terjesszük ki az Erasmus lehetőségeit a fiataljaink megsegítése érdekében. Az Erasmus olyan fontos, nekünk eurokratáknak támogatnunk kell az Erasmus-t nem a bürokráciát, nem a, a, a költségek terhére, de meg akarjuk őrizni jövőjét a fiataljainknak. Köszönöm szépen, Becker kollega! Elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák! Ahogy azt már Doris Paktól hallottuk, aggodalmunknak kell hangot adnunk, nevezetesen annak az aggodalmunknak, hogy dramatikus és elfogadhatatlan hatások jelentkeznek a rossz helyen való takarékoskodás nyomán. Legalábbis ezzel kell számolnunk. Az oktatás területén, az európai képzések területén, ahol teljesen világos, hogy ott van a legerősebb, leghatékonyabb fegyverünk a válság elleni küzdelemben. És természetesen a európai versenyképesség növelése érdekében és az európai ö, politika egyik sikertörténetéről van szó, ahogy azt egy kolléga elmondta, ami annyira értékes, mint az euró és az egységes piac. Nos, ezt a területet veszélybe sodorja a takarékoskodás, ez elfogadhatatlan, és nem engedhetjük meg, hogy még egyszer megtörténjen. Nagyon remélem, hogy jól fog végződni az ügy, és itt a bizottságtól a bizonytalan ö, október 15-i sajtónyilatkozat után, ahol az erasmus kapcsolatos pénzügyi eszközök rendelkezésre bocsátását évvégéig nem garantálták, mert hogy a tanács képtelen arra, hogy a felelősségével szembesüljön. Ez reméljük, hogy nem fog bekövetkezni. Kérem a tanácsot, minden kollégával egyetértve itt a házban, hogy a jövő generációkkal szembeni felelősségüket vállalják fel, és végezzék el. Köszönöm. Η συνάδελφος Κέρδια Ζαμπάλ Ρουμπιάλ για ένα λεπτό. Gracias, presidenta, señor Lewandowski. Köszönöm szépen, elnök Két nappal ezelőtt itt a plenáris ülésteremben vitát folytattunk a 2013-as költségvetésről, többek között abból a szempontból, hogy a következő évi kifizetésekkel kapcsolatban milyen problémákkal kell majd szembesülnünk, hogyha a tanács nem fogadja el a bizottsági javaslatot a parlament olvasatának megfelelően. A következő évre vonatkozóan tehát foglalkoznunk kell ezzel. Az elmúlt évben a bizottságnak, a parlament nem fogadta el a magatartását, ami a költségvetési tervezetet illeti, és nagyon sok ezévi program szenved ez alatt a teher alatt, így az Erasmus is. Ezt a jövőre nem engedhetjük meg. Bizony biztosítékot akarunk arra, hogy az ez évvel ellentétben jövőre nem lesznek fizetési problémák. Nagyon sajnálom, de azt mondták, hogy lehetőség van a források megfelelő biztosítására, és ezért 9 millió eurós pótköltségvetést fog benyújtani a bizottság. Most még van lehetőség megoldás megtalálására. Ugyanez nem egyszerű feladat, de a bizottság és a parlament megoldást találhat. Nitrosz pani Nitros kolléga másfél percben. Hölgyeim és uraim, egy olyan időszakban, amikor minden európai kormány a munkahelyekről beszél, és nagyon sok ember elveszti a munkahelyét. Az a tájékoztatás, ami az Erasmus fenyegetettségéről érkezik hozzánk, és a tanács viselkedése azt sugalja nekünk, hogy a tanács felelős mindezért. A fiatalok számára nagyon szükséges ez a támogatás. Úgy tűnik, hogy a saját problémáinkat megoldjuk ugyan, de az európai polgárok problémáival nem foglalkozunk. Minden nap pedig meg kéne, bizonyítani kéne az európai polgárok felé, hogy mégis foglalkozunk velük. Európának szüksége van erre a programra. Ránk is szükségük van, de úgy tűnik, hogy az európai polgárok már kételkednek ebben. Ezért Lewandowski úr és Lamazur kolléga, nagyon hálásak vagyok önöknek, mert önök legalább kifejezték ezt az igényt, önök legalább Hogyha önök nem beszéltek volna erről, akkor az Erasmus szépen csöndben kimúlt volna. Migalski úr is bírálta a bizottságot. Most ez az a helyzet állt elő, hogy a bizottság és a tanács egyhangon együtt kellene, hogy nyilatkozzon. Örülök neki, hogy az Európai Parlament legalább koherens véleményt nyilvánít ebben az ügyben. Az Európai Parlament nyilatkozott a 99-es 665-ös irányelvről. Ez határozza meg az európai munkavállalók körülményeit, és ez, e, ezen belül a munkahelyeken biztosítandó minimális hőmérsékletet is. Nem tudom, hogy ez itt megvan-e. Nem, ne, te, nem, itt most nem a politikai atmoszféráról beszélek, hanem a konkrétan arról, hogy hideg van a teremben. Kedves kollégáim! Επειδή έχουμε ψηφοφορία στις 12, να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσει, οπότε θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους που πήραν το λόγο στην προηγούμενη. Ezért azt szeretném kérni a kollégáktól, akik hozzászóltak az előző vitában, hogy azon kollégáknak adják meg a prioritást, akik még eddig nem kaptak szót. Angelili asszony következik először, mint alelnök. Köszönöm elnök asszony a szót. Hát tényleg nem a fiataloknak kell a válság árát megfizetni. A gazdasági válság sajnos előttünk áll, és vannak áldozatok, amiket tenni kell. Először is szabaduljunk meg például a parlament kettős székhelyétől, de ne nyúljunk azon alapokhoz, amelyek olyan projekteket finanszíroznak, amelyek működnek. Ott van például az Erasmus, amely több ezer fiatalnak adta meg a lehetőséget Európában, olyan fiatalokra szeretnék most hangsúlyt helyezni, akiknek nincsenek egyéb lehetőségei, hogy akár szakmai vagy más tapasztalatokat szerezzenek a munkahely világában. Olyan munkahelyekről gondolok, amelyek egyre kevésbé hozzáférhetők a fiatalok számára, mert minden negyedik fiatal munkanélküli Európában. És állandóan erről beszélünk, amikor a fiatalokról van szó ezen vita keretén belül, senki ne nyúljon az Erasmushoz. Úgyhogy az európai intézményeknek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy tiszteletbe tartsa ezt a célkitűzést. Köszönöm. Papanakuló úr következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindannyian tudjuk, hogy az Erasmus az egyik legsikeresebb programja az Európai Uniónak, és az emberek azonosítják az Európai Unióval ezt a programot. Tehát amíg most ennek a programnak a fenyegetettségéről beszélünk, akkor ugyanakkor megkérdőjelezzük a saját tevékenységünket is. Ne felejtsük el, hogy ugyanígy folyt le a Schengeni területről szóló vita is, Azon országokra gondolok itt, amelyeket érint az Erasmus program, arra 33-ra, hogy kérjék, legyenek reformok ezen a területen. Minden oktató, aki részt vesz ebben a programban, azok, akik személyesen feláldozzák saját idejüket, hogy minden jól működjön, nem elegendő a finanszírozás az Erasmus területén, Hölgyeim és uraim, tévednek a kormányok, ezért vagyunk itt az Európai Parlamentben, hogy rámutassunk a kormányoknak, az országoknak arra, hogy vannak dolgok, amiről nem lehet vitázni nem arról kell vitatkozni, hogy van-e gond e Erasmusszal, hanem az Erasmusszal, hanem hogy Európával van-e. Köszönöm szépen, Szilvia Koszta következik. Köszönöm, elnök asszony a szót. Elnök asszony, biztos úr, és ciprusi elnökség. Olyan üzenetet közvetítünk az Erasmus kapcsán, amely instabil helyzetbe hozza a fiatalokat. Az a, 30, az a három ország, amelynek lehetősége volt már eddig is fiataljait ilyen program keretében szakmai tapasztalatokra küldeni, biztos abban, hogy nem ez a program van válságban, felhasználtuk ugyan az eddigi rendelkezésre álló forrásokat. Mi úgy gondoljuk, hogy egy dologra kell koncentrálnunk. Ma a, az élethosszig tartó tanulás végül is 0,7 százalékát képviseli a költségvetésnek. A 75 százalék gyakorlatilag azt jelenteni, hogy nem tudunk eleget tenni ennek a kihívásnak. Én nagyon szeretném, hogyha a ciprusi elnökség újra figyelembe venni azokat a kéréseket, amelyeket a bizottság is felvetett. Az Európai Parlament is előteljes jelzéseket közvetít ezen a téren. Köszönöm. Ευχαριστώ πολύ programul erasmus este un program emblematic al uniunii europene. după libera circulație a Köszönöm a szót. Az Erasmus program jelzés értékű az EU-ban. A mozgásszabadságot követően az Erasmus program az egyik legnagyobb vívmánya az EU-nak. Pontosan ezért támogatjuk, mint parlament, azt, hogy növeljük az Erasmusra szánt finanszírozás mértékét 2014-2020-ban, annak érdekében, hogy az állampolgárok ö, nagyobb képzésben részesülhessenek, és kevesebb legyen a fiatal korok körében a munkanélküliség. Ez rendkívül fontos program az EU jövőjét illetően, úgyhogy kérjük, hogy a következő ö, több éves pénzügyi keretben növeljük az erre szánt ö, finanszírozást ezen kívül bevegyük azokat is a támogatásba, akik több mint 35 évesek már, és akik az élethosszig tartó képzésben részesülhetnének. Ezen kívül a vállalkozókat is be kellene venni ebbe, hiszen a fiatalok számára fontos a képzés a vállalkozók körében is ezen kívül az ide tartozó politikákat is, legyenek azok az ipari politika részei is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tikeó, Takula úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió jövője a most felnövekvő generációk vállán nyugszik. Azok, akik az európai együttműködéssel szemben negatív érzelmeket táplálnak, és azt mondják, hogy az e Erasmus program nem elegendő ahhoz, hogy Európát felépítjük, azoknak nincsen igazuk. Be kell fektetni a oktatás területén is az emberek szabad mozgásába. Tudjuk, hogy a gazdaságnak jó munkaerőre van szüksége, és úgy gondolom, hogy az eddigi legsikeresebb Erasmus programnak ez volt az egyik nagy érdeme, hogy ezt biztosította. Az oktatásba, a képzésbe be kell fektetnünk, és hogyha pont itt gyakorlunk megszorítást, akkor ez igazán aggodalomra kell, hogy okot adjon. Úgy gondolom, hogy a ciprusi elnökség nem arról kíván híresé válni, hogy negatív nyomot hagy maga mögött az oktatás területén, amikor nyilvánvalóan a ciprusi biztosnak is felelőssége van itt. Miranda a kolléga. Gracias, presidenta. Con la beca era... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Három millió hallgató vett részt csereprogramokban, oktatási csereprogramokban, és fejlesztette szakmai és nyelvi képességeit. Én voltam az egyike az Európai Parlament fiatal képviselőinek, aki szintén részt vetett a múlt, múltban az ilyen programokban. Az Erasmus rengeteg fiatal embernek ad le ilyen lehetőséget, olyan fiatal fiataloknak, akik saját pénzből nem tudnak külföldre elmenni dolgozni, illetve tanulni. Tehát nagyon sok ember, nagyon sok fiatal profitál ezekből a támogatásokból. A bizottságtól kérdezem, hogy tudjuk garantálni a hallgatóknak a jövőben azt, hogy a támogatás száz százalékig meg lesz. Most különösen fontos, hogy az oktatásba és a képzésbe befektessünk, hiszen az Európai Unió egyik zászlóshajó programjáról van szó. Fernández kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindannyian tudunk egy dolgot. A fiatalkori munkanélküliség megkettőződött az legfiatalabb generáció körében. Tudjuk, hogy az Erasmus program gazdagítja a felsőoktatási képzési kínálatot, és hozzájárul ahhoz, hogy a fiatal generációk jobb képzést kapjanak, jobb kilátásaik legyenek a munkaerőpiacon. Azt is mindannyian tudjuk, hogy a tanácsnak teljesítenie kell az erasmus kapcsolatos kötelezettségvállalásait. Ezért elfogadhatatlan, hogy a tanács most kijelenti, hogy nem fizet. Fizetnie kell. Ugyanis a kötelezettségeinek eleget kell tennie, hiteles politikát kell folytatnia, és bizalmat kell, hogy sugározzon azt szeretnénk, hogy ez a közösségi eszköz, amely így alapvető fontosságú az európai projekt fenntartásában továbbra is életben maradjon. Nem lehet kétséget hagyni afelől, hogy fizetnek vagy sem. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök neki, hogy részt vehetek ebben a vitában mert egy ilyen sikeres program 25. évfordulóján valóban az a kérdés, hogy folytatódjon-e a program, vagy ne. Hát szem, én véleményem szerint az eh, ilyen programok pontosan azért eh, merülnek ki, mert sikeresek voltak, és a, eh, nem szabad, hogy ezt hagyjuk, tehát a tagállamok kötelezettsége, hogy támogassák továbbra is ezt a programot, és ezzel együtt Európa jövőjét is. Nagyon nagy örömmel látom, hogy a tagállamok nagy hogy, hogy a képviselők nagy része nem csak, hogy hajlandó támogatni a programot, hanem valóban foglalkozik a jövőjével, és ezért nagyon fontos, hogy a költségvetés része legyen ez a program. Köszönöm szépen, Rázdov kolléga kapja meg a szót. Děkuji, paní předsedající. Já mám pouze jednu... Köszönöm szépen. Csak egy kérdést szeretnék föltenni, amely kapcsolódik egy olyan elmélethez, amely még a 80-as években született, akkor az akadémián dolgoztam. A 80-as években a nemzeti GDP 75%-át a kutatás fejlesztés alkalmazása termelte ki. Azóta ez a százalékszám még tovább növekedett. Hogy lehet az, hogy ennek fényében a bizottság megpróbálja csökkenteni a kutatás és fejlesztés támogatását, amikor ez a legreményteljesebb, ez a legjobb eszköz a válság legyőzéséhez. A bizottságtól szeretnénk hallani, hogy miért ássuk alá ezt a növekedési potenciált az Európai Unióban. Gariga Polledo kolléga kapja meg a szót. Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Erasmus es la Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Erasmus a legfényesebb bizonyíték az európai költségvetés állapotára. Éveken keresztüli kötelezettség, vállakulásunk és fényes nyilatkozatok után, amiket a csúcsokon tettek, gyakorlatilag ahhoz vezettek, hogy csak egyre jobban csökkentették a rendelkezésre álló forrásokat. Eh, Lewandowski biztos úr jól elmagyarázta, hogy mi az Erasmus helyzet a költségvetésben. Persze, van deficit az éves költségvetésben, eh, de itt összesen ugye 130 milliárd euróról beszélünk. Mindennek ellenére meg kell felelnünk a korábbi vállalásainknak, legalábbis ami az éves költségvetést illeti. Lamassur úr kiadott egy sajtó nyilatkozatot a Költségvetési Bizottság nevében, és az Erasmus programot ebben nem a legnagyobb problémák egyikeként minősítette, hanem csak a számos problémák egyikeként. Hölgyeim és uraim, tisztelt biztos úr, hadd szóljak röviden. Itt bizalomépítésről van szó. Majdnem két és fél millióan részt, vettek részt az erm- Erasmus programban, és ők most tekintenek és most ö, kell kiállnunk azt a próbát, hogy elkötelezettek vagyunk-e. Tudunk-e nekik lehetőséget ajánlani arra, hogy még jobban integráljuk Európát. Az Erasmus erre a legjobb eszköz, és a fiataloknak ez az egyik olyan eszköze, amelyben életük végéig bízhatnak. Hát drukkoljunk, hogy meg lesznek a lehetőségek erre a következő ciklusra is, és a továbbiakban is. Van egy szimbolikus póló itt, a, amit a kezemben tartok. Én szeretnék legalább olyan hatékony lenni, mint amilyen tegnap a Real Madrid volt a foci meccsem. Végül pedig Mászi Pidálgo kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony hogyha bármi pozitívumot lehet mondani az Európai Unióról, hát akkor az az Erasmus program. Vivian Redding is szólt már arról, hogy mi az, amit az emberek közvetlenül a saját bőrükön éreznek az Európai Unióból. Ez egy ilyen program, és ezt fenn kell tartani. A kollégám is szólt arról, hogy nem szabad csökkenteni a forrásokat. Πολύ που ήσασταν τόσο σύντομος, ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους που δεν πήραν το λόγο. Köszönöm szépen, hogy ilyen röviden szóltak a kollégák. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy aki nem kapott szót, írásban beterjesztheti maximum 200 szóban a hozzászólását, és ezt hozzá fogjuk tenni majd a vita jegyzőkönyvéhez. Most pedig Lewandowski biztos úrnak adom meg a szót. President, colleagues, thank you for your... Elnök asszony, kedves kollégák! Köszönöm ezt a tényleg lényegre törő hozzászólást az Erasmus megmentéséhez, hiszen most kell vészharangot kongatni, Köszönet, elnök úr, önnek is, hogy emlékeztetett arra, hogy Lewandowski a Real Madriddal szemben milyen sikeresen futballozott tegnap. De ugyanakkor óriási lehetőség ez arra is, hogy megvizsgáljuk, hogy mi is húzódik meg a számok mögött. mögött. Tehát időnként ezt tényleg meg kell néznünk, mert nagyon egyszerű kihúzni valamit papíron, de amikor több ezer Erasmus diákra gondolunk, akkor már sokkal nehezebb. Vagy hogyha KKV-kat tekintjük, és megnézzük, hogy mi is van a számok mögött, hogy most, amikor ilyen nagy gazdasági válság van, összeomlottak a hitellehetőségek, mekkora szükségük van a támogatásra. Úgyhogy távolodjunk el egy kicsit a számoktól, a 18 millió eurótól most már több mint 4 ezer felsőoktatási intézmény 33 országban, az Európai Unión túl is, csatlakozott az Erasmus egyetemi kartájához, és tényleg hasznosnak bizonyult ez a program Európa számára, a fiatal generáció számára, és olyan eszköznek, amelyre tényleg most van szükségünk intézményeinkben. A helyzet a következő. Eh, ahogy már én is elmondtam, eh, megígértem, és azt hiszem Mavrajanis miniszter úr is megerősítette, hogy azok a diákok, akik az idén és 2013 elején eh, élvezhetik az Erasmus előnyeit, nincsenek veszélyben. Minden megvalósul, mert a 33 országba elküldtük a szükséges pénzt. Ami viszont veszélyes ö, jövő, ö, az az, ami 2013 további részére vonatkozik, és a kiegészítő összegek. Ö, mert ez már azon diákokat érinti, akik hátrányos helyzetűek, a szegényebb diákokat Európa szerte, úgyhogy megoldásra van szükségünk az önök elkötelezettségére. Kérem, ne felejtsék el, hogy az Erasmus csak része az élethosszig tartó tanulási problematikának, ott van a Mári Küri program a fiatal kutatók számára, ahol tényleg megint csak nincs elég pénz, ha nem találunk további 100, 100 milliót, úgyhogy most kezdjük a harcot a jövőért, 2020-ig. Nem igaz, hogy érinti őket, érinti a probléma a kutató programokat is, 50-80 milliárd áll rendelkezésre ezen a téren, ami viszont probléma az az, hogy megerősítsük a fiatalok bizalmát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Lewandowski biztos úr, köszönöm az elkötelezettségét. Most pedig a ciprusi elnökség nevében Mavrojánis elnök úr következik, parancsoljon. seats more quietly, please. Kérem, kicsit csendesebben foglaljon helyet mindenki. Miniszter. Agapiti, kiria proedre. Miniszter úr, parancsoljon. Thank you very much for... Tisztelt elnök asszony, nagyon szépen köszönöm ezt a ö, ezt a vitát. Svoboda elnök úr biztos mindjárt megérkezik. Meg fogom fogadni az ő tanácsait is, és mindazokat a megjegyzéseket és tanácsokat, amiket itt hallottam. Át fogom ezeket adni a tagállamoknak és a tanácsnak is. Biztosíthatom önöket arról, hogy osztjuk az önök abeli véleményét, hogy a hallgatós, hallgatók mobilitása és az Erasmus program a fiatal generációk számára kulcsfontosságú. Elnök, kérem, kedves kollégáim, egy kicsit csendesebbek legyenek. Legyenek tisztelettel kollégáik és a felszólalóval szemben. Uh, tehát, ahogy mondtam, osztjuk azon beli véleményüket, hogy a fiatal generáció számára, generációi számára a hallgatói mobilitás és az Erasmus, Erasmus program kulcsfontosságú Európa jövője számára. A kifizetési elkötelezettségeket illetően 2012-re vonatkozólag a tanácsban arra fogunk hatni, hogy a hatos számú költségvetési tervezetet alaposan vizsgáljuk meg, és megvizsgáljuk, hogy a hiányosságokat, amelyeket a bizony, amelyekre a bizottság rámutatott, az e-, tartó tanulás, az Erasmus, a Marie Curie és a többi programok tekintetében hogy tudjuk pótolni. Biztosíthatom önöket, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az önök által említett helyzetet elkerüljük, tehát azt, hogy valamiképpen ne, tudjuk meg, meg, ne tudjunk megfelelni kötelezettségeinknek, el fogjuk kerülni azt, hogy az Erasmus program ne tudjon tovább folytatódni 2013-ra vonatkozólag eh, éppen most kezdtünk el egy, kon, eh, egy eh, konzultációs időszakot, amely szintén a következő évi költségvetésről szól, és ebbe is természetesen beletartozik az élethosszig tartó tanulás, valamint a 2014 és 20 közötti többéves keretre vonalkozólag is folynak még a tárgyalások, ezért ezeknek az eredményeit nem tudom előzetesen kommentálni, de az az érzésem, hogy az Erasmus-t nem fenyegeti veszély. Egyszerűen nem fogjuk ezt megengedni, hiszen túlságosan elkötelezettek vagyunk az Erasmus iránt. Köszönöm szépen. Thank you very much, uh, Minister Mavroyanis. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr. Hamarosan kezdődik a szavazás, úgyhogy nagyon rövid szünetet tartunk, parancsoljanak.